De heer president. Aan hij stuur. Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen allerseits. Megnyitjuk az ülést. Jó reggelt kívánok. A napi rendszerint egy közös vita következik az energiáról.